Good afternoon, ladies and gentlemen. May I... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Megnyitom a Regionális Fejlesztési Bizottság mai ülését. Az első napirendi pontunk a rend elfogadása. Szeretnék egy változtatást javasolni a napirend elfogadása után az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus szeretne bemutatni. Megkapták tervezetként decemberben, 2014 decemberében, és, és április 29-én pedig az elfogadott formát, a PPP-ről formális dolgok vannak. A júniusi plenárison foglalkozik vele a parlament. A bizottság szeretné ezt a delegált aktust bemutatni holnap délelőtt az utolsó rendi pontként. És a budosítók május 11-éig jöhetnek be, és így ha elfogadják a napirend megváltoztatását, tehát ez a holnap délelőtti ülés utolsó pontjaként, tehát a bizottság rövid expozéja erről a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. Elfogadhatjuk ezt a változást? Van Nisztároly úr? Thank you very much. In fact, I... Köszönöm szépen. Én úgy gondoltam, hogy eljön a biztos, hogy a kérdéseink második részét megválaszolja, amilyen gyorsan csak tudja. Tehát azt hittem, hogy eljön hozzánk májusban. Most mi, mi a helyzet ezzel? Van elég ideje, hogy megválaszolja a kérdéseinket? Hiszen az utolsó válasz óta nem kaptunk újabb válaszokat. Most szeretnék rákérdezni, hogy ez most hogyan van? Jön? Nem jön? Igen, köszönöm szépen a kérdését szeretném informálni önöket, majd a koordinátorok ülése után, mert szeretnénk a biztossal beszélni, de természetesen mindenkit értesítek majd a regi bizottságból, Precel biztosasszonynal terveztünk egy megbeszélést júniusban. Ez biztos. A júniusi ülésen részt vesz majd. Ami pedig az időzítést illeti, megpróbáljuk ezt megoldani, megpróbáljuk megválaszolni az összes kérdést, a korábbi üléseken felmerült kérdéseket is, és az új kérdéseket és új témákat is. Tehát júniusban eljön a biztos asszony. Köszönöm. Tehát akkor elfogadhatjuk, elfogadjuk a napirendet, ha nincs kifogás ellene. Akkor folytatjuk a következő napirendi ponttal. Ez pedig eh, a jegyzőkönyv elfogadása. 2015. március 26-i jegyzőkönyvről van szó. Március 26-áról van szó. Mi április? I'm sorry. We cancel the... Aha, aha, tehát áprilisban lemondtuk az ülést, tehát itt a március 26-i ülésről van szó. Mindenki megkapta a jegyzőkönyvet, azt javasolnám, hogyha nincsen kifogás, akkor elfogadottnak tekinthetjük a jegyzőkönyvet. Köszönöm. Elnök közleményei. Kettő közleményem van emlékeztető. Holnap szavazunk 10 órától. Mindenkit megkerek, hogy időben jöjjön, és mindenki hozza el a szavazókártyáját, hiszen eh, szükségük lesz rá népszerinti szavazásokhoz. Holnap egy óra 45-kor a munkacsoportunk első megbeszélésére kerül sor, és a régió főigazgatóságról jönnek, és a munkacsoport pedig a ő javaslataikkal fog foglalkozni. Valami nem, bizt, nem világos? Entiendo. Igual puedo estar confundido, presidenta, que el 25 de mayo es festivo aquí en... Valamit rosszul értettem, lehet. 25-e, május 25-e, az itt nem, nem munkaszüneti nap Brüsszelben? Holnap. 1 óra 45-kor lesz egy megbeszélésünk a munkacsoportunk számára. Itt, igen. So these are my announcements, and now we... Tehát ennyit szerettem volna bejelenteni, most áttérünk a következő pontra. Ez pedig egy jelentés tervezett az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás. Iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához. És ezzel fogunk foglalkozni. Tavaly júliusban a bizottság elfogadott egy nyilatkozatot, amely az egy, első részre vonatkozik, az egy, egytől től terjedő elkezdésekre, és itt a bizottság a tagállamokat megkérheti, hogy a finanszírozásuk egy részét átprogramozza. Blanco López úr szeretné bemutatni most a jelentés tervezetét. Én a módosítók határidőjének március 19-e, elnézést kérek, május, tehát május 19-e 12 óra. Tehát május 29-e, 19-e kedd. És a júliusi ülésünkön szavazunk majd erről a jelentésről. Itt van Lopez úr, a jelentéstevő, árnyék, előadók is itt vannak. És itt van Szóás úr, aki a régiók bizottságának alelnöke, és ő is szeretne felszólalni, a régiók bizottságának a véleményét közli velünk a jelen vita után. Tehát López úr, öné a szó. Muchas gracias, eh, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, a többség nevében mondom, hogy a Regi Szakbizottság afelé kellene, hogy hason, hogy kiegyensúlyozottan, demokratikusan alkalmazzák a makroökonomiai kondicionalitás elvét a 23-as cikk értelmében az európai alapokra vonatkozóan is. Pontosan ez a célja a jelentésemnek is. Ezzel a célral ugyanis amely a szövegem központi eleme is. Arról van szó, hogy a parlamentet avassák be a programozás, illetve az alapok alkalmazásának folyamatása, folyamatába a 23-as cikk értelmében. Úgy gondolom, hogy a források felfüggesztésének átprogramozásánál a parlament a garancia arra, hogy, demo, hogy a demokratikus garancia a makroökonomiai kondicionalitás átlátható végrehajtásának. Ezt a kormányzás minden szintjének figyelembe kell venni, és az arányosság elvét is alkalmazni kell. Ez a következőket jelenti. Ha megnézzük a tagállamok helyzetét, és megnézzük azokat a régiókat, ahol társadalmi-gazdasági nehézségek vannak, nos akkor ott jelentős forrásokat lehetne az európai költségvetésben is mozgósítani. Ez van a vonatkozó cikkben is. A válság megmutatta, milyen súlyos hatásai lehetnek, hiszen az európai források voltak az egyetlen beruházási lehetőségek gyakorlatilag, amelyeket bizonyos régiókban a, az alapokon keresztül kaptak. A tanácsnak és a bizottságnak ezért struktúrált párbeszédet kell indítani arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az intézményközi formában egyeztetni, és információt kellene cserélni a 23-as cikk értelmében az egész eljárás során. A parlamentnek legalább, legalább legalábbis azonnal tájékoztatni kell arról, hogyha a fizetések, kifizetések átprogramozásáról vagy felfüggesztéséről van szó. Tehát minden formában, megfelelő időben, és ezt az Európai Bizottságnak is el kell fogadnia hiszen az Európai Bizottságtól elvárjuk, hogy irányunkban beszámoltatható legyen. A parlament szerepe ebben az eljárásban a 24-es bekezdést követő részekre van szó. Erre vonatkozóan lesz vita, és még pontosabban végig kell gondolni a módosító indítványok alapját, amelyek a kompromisszumokhoz szól, szolgálnak, és amelyeket a következő helyek, hetekben a frakciókkal kidolgozunk. Olyan kérdésről van ugyanis szó, amelynek a lehető legszélesebb konszenzusra kell támaszkodnia a ház minden frakciójának segítségével. A bizottságtól elvárjuk, hogy további adatokat nyújtsanak be a regionális fejlődés makroökonomiai hatásairól és a gazdaságpolitikai kormányzás és a kohéziós politika kölcsönhatásáról. További információkat várunk arra vonatkozóan, hogy a kohéziós politika hogyan járul ahhoz hozzá, hogy konkrét ajánlásokat fogadjunk el országspecifikus módon, és amelyek a tanács kívánságainak is eleget tesznek a bizottságnak, egy elemzést kell elvégeznie minden tagállamban, és minden lehetséges opciót a 23-as cikk célpontja értelmében végigjárnia. Meg kell azt is vizsgálni, vizsgálni hogy a horizontális elvek a rendeletben mely mértékben lehetnek, mely mértékben lehet ezeket figyelembe venni, elsősorban Angliában, és meg kell nézni azt is, hogy helyi szinten milyen hatása van azoknak az intézkedéseknek, amelyek ebből a cikkből származtathatók. Az a jelentés, amely az eredményekről és a hatásokról a 23-as cikk értelmében meg kell, hogy szülessen, tartalmazza azt, hogy mely összegekről és mely programokról van szó, és milyen hatása van a programok eredményének a növekedésre és a versenyképességre, hiszen az alapokon keresztül pontosan ezt akarjuk erősíteni. Szerintem ezek a legfontosabb pontok. Persze kritikusnak kell lennünk, hiszen a makroökonomai feltételekkel szemben is kritikusnak kell lennünk. Ezt elmondtuk a szakbizottságban is. Az első vitánk során is ez, erre többször kitértünk. Úgy gondolom, hogy a jelentés szövege kiegyensúlyozott, és nincs elnézést, és igazából van lehetőség arra, hogy a 23-as cikket töröljük, vagy módosítsuk. Azt szeretnénk, hogyha jogszerű, demokratikus pozíciót tudnánk elfoglalni. A régiók, a régiók bizottsága például rendkívül kritikus a makroökonomiai kondicionalitással kapcsolatban, és lehetőséget kell kaptunk arra, hogy meghallgassuk a régió bizottságának a véleményét erre vonatkozóan. Minden esetre örülnünk kell annak, hogy a bizottság óvatosan kíván előre lépni a kifizetések átprogramozását és felfüggesztését korlátozni szeretné. Középtávon a jelenlegi tervezési periódusban meghatározott programokat az ország specifikus ajánlásokra és a tanács ajánlásaira szeretnék építeni. Néhány dolog persze még nem került szóba azért, mert korlátozott lehetőségeink vannak, de úgy gondolom, hogy a módosító indítványokon keresztül sok mindent meg tudunk jeleníteni. A makroökonomiai kondicionalitás az utolsó eszköz, és azt kell, hogy szolgálja, hogy a kohéziós politika célkitűzéseit támogassa, és ne legyen azoknak a, az útjában. Már előre várom ötleteiket, örülök annak, hogy párbeszédünk lesz, párbeszéd indul el a most benyújtandó módosító indítványok alapján. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Blanco López. Köszönöm, köszönöm Blanco López úr. Most pedig megadnám a szót az árnyék jelentős edő, árnyék jelentős tevőknek. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Legelőször is szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek, amiért bemutatta nekünk ezt a jelentést. Blanco López úr egy olyan jelentést mutatott be számunkra, amely kritikus jelentés, és ez teljesen rendben van, ugyanis teljesen megfelel az Európai Parlament álláspontjának a 23. 23. cikkel kapcsolatban. El kell mondanom, hogy ezt a cikket nem alkalmazták. A bizottság ugye be ö, javasolhatja azt, hogy ö, fi, ö, függeszék fel a kifizetéseket, és a tanács ezt jóvá is hagyhatja, hogyha valamilyen makrogazdasági mutató nem megfelelő. Például én azt gondolom, hogy López úr figyelembe vette a kollégák összes megjegyzését, amelyeket a márciusi ülésünkön megosztottunk vele. Bizonyos vetületeket egy kicsit módosítani kellene, azonban személy szerint azt gondolom, hogy ez a javaslat nagyon jó minőségű, ami bizonyos vetületeket illet, például a hatodik pont, elnézést mondja a felszóló a nyolcadik pont, a partnerségi megállapodás. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy a megállapodás illetve bizonyos ajánlások, ország specifikus ajánlások megjelennek benne, és meg lehetővé teszik a bizottság számára, hogyha horizontális vetületek, vagy valamilyen el, elősődleges feltételek nem teljesülnek, akkor beavatkozzon. Például újra programozásra van szükség, azonban ez csak nagyon kivételes esetekben képzelhető el, ami a 11-es pontot illeti. A túlzott administratív teher, itt ugye a 2014-2020-as strukturális alapokra vonatkozóan található egy javaslat. Például az, hogy ezeket a beruházási, ezek nem, ezen beruházási alapoknak a kifizetését későbbre halasszák, hogyha a bizottságnak van erre felhatalmazása. Például strukturális párbeszédet nem mindig folytathat a, a bizottság, és ez pedig az egész kohéziós politikát fenyegeti, ahogyan ezt Blanco López úr is mondta. Ami pedig a 17. pontot illeti, az arányosság elvének alkalmazása kapcsán. Nem szabad elfelejtenünk, hogyha a kötelezettségeket a tagállamok nem teljesítik, akkor akkor be lehet avatkozni, nem csak azért, mert mondjuk nem fegyelmezettek kellőképpen a tagállamok, hanem mondjuk mm, olyan dolgok történnek, amelyekre nincs kihatásuk a tagállamoknak, például katasztrófák, természeti katasztrófák, ezt is figyelembe kellene venni. Ami pedig a 19. pontot illeti, vagyis az információ megosztást. Véleményem szerint ezt a pontot egy picit módosítani kellene. Az információ megosztás tekintetében, hogy mely európai intézményeknek van hozzáférésük az információkhoz, a tagállamoknak is hozzá kellene férniük az információkhoz, fel kell őket sorolni a szövegben. Hiba lenne, hogyha nem említenénk meg a tagállamokat. Szerintem jobb lenne, hogyha a mi szakbizottságunkat, a regi szakbizottságot is megemlítenénk, szerintem ez igen fontos. Sőt, még a régiók bizottságát is bevehetnénk a szövegbe, miért is ne. Még egyszer elmondanám, hogy a javaslat nagyon jó, szeretnék köszönetet mondani López úrnak, nagyon örülök, hogy vele dolgozhattam, és nagyon szívesen veszek mindenféle hozzászólást. Köszönöm, most pedig Tamási asszonynak adnám meg a szót. Lépa. Čestitam izvjestitelju Lopezu na odlično sastavljenom izvješću. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó a jelentés, és igen, hasznos ajánlásokat tartalmaz a gazdasági kormányzásra vonatkozóan. A jelentés kiemeli azt is, és ez igen fontos, hogy a kifizetéseknek a kifizetéseknek az újraprogramozása, illetve felfüggesztése mindenképpen úgy kell, hogy történjen, hogy időben arról tájékoztatást kapnak az érintett felek, és mindez átlátható módon kell, hogy történjen. A 2014-2020-os alapokat úgy kell használni, hogy azok a megfelelő szakpolitikáknak a megvalósítását szolgálják, és a nemzeti reformprogramokkal is egybe csengjenek. A tanácsi javaslatokat is figyelembe kell venni, illetve az európai beruházási alapok igen fontosak ugyanis olyan beruházásokat hoznak magukkal, amelyekkel a növekedést, illetve a foglalkoztatást növelni lehet. Ezért kellene a 23. cikket módosítani, és figyelembe venni az adott régióban található országnak a valós helyzetét, ugyanis ezek az országok, ezek a, ez a régió szociális, gazdasági kihívásokkal küzd, ezeknek pedig a beruházásokra is kihatásuk van. Az alapok kezelésének a hosszú távú felhasználását is figyelembe kellene venni, hogy ne legyenek a helyi, illetve a regionális hatóságok esetében nem, nem igazolt intézkedések. Vagyis a bizottságnak elős, elsődleges hatástanulmányt kellene készítenie együtt a, bizott a tagállamokkal. Most pedig van, mint úrnak adnám meg a szót. Kedves kollégák, minden árnyék előadótól most elnézést kérek, hogy az elmúlt választások után a finn nemzeti politikába tért vissza, kedvelt kollégánk. Hát itt a tárgyalások alatt 2013-ban, főleg, hogyha a 23-as cikkre gondolunk, nem történt sok változás. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő eredményes gazdasági irányítás koncepcióinak nincsen alternatívája. Másrészt viszont szeretnénk, hogyha a 23-as cikket alkalmaznák, és pedig úgy, hogy a kohéziós politikát ne veszélyeztessen, ne képviseljen további kockázatokat. Nagyon nehéz volt megalapodást elérni itt a közös előírásokon, főleg ami a makrogazdasági feltételeket érinti a bizottságnak más volt a véleménye, mint a tanácsnak, és az Európai Parlamenten belül is voltak eh, nézetkülönbségek. Végezetül pedig egy kompromisszum alakult ki, amely azért messze van attól, hogy tökéletes legyen. Természetesen eh, egyensúlyt keresünk. Hogyha megnézzük a jelentést, akkor elég kritikusak leszünk. Hiszen úgy gondoljuk, hogy a 23-as cikkre szükség van, és már korábban is hallottuk, de a puding próbája az evés. De ha ma megnézzük ezt a jelentést, például a 40-es, cikk, a 40-es bekezdést, ahol azt láthatjuk, hogy a regi szakbizottságként nem fogadjuk el, hogy a makrogazdasági kérdésekkel csak nemzeti szinten foglalkozzanak, mert eh, szankcionálni is lehet ebben az esetben. Tehát, hogy most vagy tetszik nekünk, vagy nem, hogyha egy tagállamban azzal szembesülünk, hogy nincsen eh, eredményes gazdasági irányítás, akkor a 23-as cikket eh, utolsó menedékként alkalmazni lehet. Ezt a bizottság nem fogja könnyen megtenni, akkor ennek a következménye az lesz, hogy a nemzeti hatóságok eh, anyagi pozícióját gyengítik ami által kevesebbet tudnak befektetni. Tehát várjuk a potenciális módosítókat, és a, én a sajátjaimat szeretném majd elküldeni az előadónak. Köszönöm a munkáját, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, köszönöm szépen. Nem látom Martina Andersont. Nincs itt. Tehát Bemba asszonyjal folytatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is elnézést kell kérnem kollégám nevében, de az ő véleményét képviselem. Tehát a makrogazdasági feltételekről van szó, és szerintem ez egy szükségtelen eszköz, amely több kárt, mint hasznot okoz. De szeretnénk gratulálni az előadónak, hiszen nagyon jó vita alapot képez, és nagyon jó politikai kvalitása van. Tehát, hogy a makrogazdasági feltételeket biztosítjuk, ahhoz az, a szük, ahhoz az szükséges, hogy az európai strukturális beruházási alapokat megfelelő módon alkalmazzuk. Természetesen van még néhány megjegyzésünk a szövegezés tekintetében, tehát a makrogazdasági feltételeket ultima rációként kell alkalmazni, tehát igazából ez egy szükségtelen bizonyítási kényszer róna az Európai Bizottságra. Arra is emlékeztetnénk, hogy az átprogramozás esetén itt az operacionális programot is alkalmazni kell, ugyanúgy, mint az összes többi újraprogramozásnál. Remélem, hogy az előadó ugyanúgy működik majd együtt az árnyék előadókkal, mint eddig, és akkor a vitás pontokon pedig eh, megfelelő módon túlléphetünk, és én is gratulálok a jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm, Demátó asszony. Jó, ringrazio come gli altri. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék el is köszönetet mondani a jelentéstevőnek. A jelentés igen megosztó témát fogalmaz meg, méghozzá a makrogazdasági feltételekhez kötést. Én nagyon kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi lettem volna hogy milyen intéz... nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen intézkedéseket javasol ez a, ez a jelentés. Azt láttam, hogy a 23. cikk az aggasztja az itt jelenlévő politikai erőknek a nagy részét, úgyhogy a kollégának a szubszidiaritás elvére, illetve az arányosság elvére való utalását üdvözlöm, a 15-ös és a 17-es pontot, illetve a 14-es cikket, amelyben szó van arról, hogy a makrogazdasági deficit mennyire káros lehet a helyi, illetve a regionális hatóságok számára, és ez mennyire veszélyezteti az egész kohéziós politikát. Az esetleges újraprogramozás károsan érintené a helyi hatóságokat, illetve a tagállamokat, olyan tagállamokat és olyan hatóságokat, amelyeknek konszolidálniuk kell a gazdasági helyzetüket. Ez a jelentés is beismeri, hogy az, adóság, az államadóságnak a növekedése az a bürokratikus szerveknek a működtetésének tudható be. Az adatok, amelyek az országspecifikus javaslatokra vonatkoznak, rendkívül megfelelőek, és jó alapot adnak arra, hogy meglássák a tagállamok, hogy milyen kockázatos intézkedések kötik össze ezeket a területeket. Látom, hogy a parlament is szerepet vállal, és ebben egyetértek ugyanúgy, mint a kollégák is vagyis hogy az iránymutatásokban a parlament egyáltalán nem jelenik meg. Az esetleges újratervezés, illetve kifizetések felfüggesztése esetén ez egy olyan megjegyzés, amelyet úgy vetek fel, hogy közben látom, hogy a javaslat, illetve a jelentés mennyire politikailag milyen hozzáadott értéket képvisel. Itt a jelentésben is ki kell emelni azt, hogy milyen lehetősége van a, a tagállamoknak arra, hogy a regionális beruházásokat elszámolják az európai összekötő mechanizmusban. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Ezek voltak tehát az árnyék előadóknak a hozzászólásai. Most pedig Gustinár úr kérésének eh, teszünk eleget, megadom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm. Kedves kollégámnak ezt a kiváló tervezetet. Meg vagyok győzve, győződve arról, hogy az árnyék előadók munkáját követően látjuk majd, hogy ugyan úgy megfelel a Regi Szakbizottság tavalyi munkájának, akkor ugyanabba a vonalba illeszkedik, amikor hát jó, nem tavaly, hanem 2013-ban. De alapvetően azt tartom, hogy az előadó jelzi, hogy teljes átláthatóságot biztosítson a Regiszak számára Regiszakbizottságon keresztül az egész parlamentnek. Van Nistelrooy és Konstance előadók tudnélik, ugyan e, ez szerint határozták meg a makroökonomiai feltételeknek a szabályát. A második dolog. Nagyon fontos, hogy a felfüggesztést meggátoljuk, mert akkor, amikor egy központi kormányzatot büntetünk, a makroökonomiai feltételek mellett, akinek gyakorlatilag az egészet meg kell fizetni, azok a régiók. Tehát a kohéziós politika kötelezettségvállalása és szellemisége viszont soha nem ez. Nem a régiókat kell büntetni, ezért fontos, hogy ahogy a prevenció ala, érvényesüljön. Szeretném, hogyha a bizottság megfontolná azt, hogy a felfüggesztésre vonatkozó bármilyen döntést ellenőrizzenek. Ellenőrizzenek kétszeresen, hogy a kumulatív hatásokat elkerüljék, hiszen ilyen formában nagyon sok minden afelé mutat majd, hogy felfüggeszték a juttatásokat. Sokkal jobb, hogyha nem engedi a bizottság, hogy a régiók vagy a, az irányító hatóságok központi vagy regionális szinten ezt megtegyék, mert a részlet az ördög mindig a részletekben nyugszik. Végül pedig szeretném megismételni, hogy igenis szükség van arra, hogy az administratív és intézményes kapacitásokat erősítsük regionális és központi szinten egyaránt, hiszen a, az irányító hatóságoknál ez rendkívül fontos. Csak így lehet a hibákat kumulatív formában elkerülni, és amelyek kumulatív formában ilyen intézkedéshez vezethetnek, pontosan az, hogy megfelelő administratív és irányítási képességek legyenek a végrehajtásnál. Hatékonyság, pozitív hatás, és olyan feltételek is szükség, e, és szükségessé teszik a projektek végrehajtását. Csak nagyon kevés eset van amikor valóban szükség lesz majd, vagy lenne a források felfüggesztésére. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer a tervezethez, és tulajdonképpen másokkal együtt mindent megteszek azért, hogy jó legyen a jelentés a végén, ami persze a bizottságot is segíti majd a saját munkájában. Köszönöm én is. Most pedig eh, Milletics kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a jó gazdasági kormányzás az egyik előfeltétele a sikeres kohéziós politikának. Nem hiszem, hogy külön kellene választanunk a központi és a helyi kormányzatokat, hiszen ezeket egy, ezek együtt vesznek részt a végeredményben az állami adósságok meg eh, kialakulásában is. Jó gazdasági irányításra van szükség, és azt kell megnézni, hogy hogyan lehet a kohéziós politikán belül is segíteni ezt. Szeretnék tulajdonképpen megkérdőjelezni itt valamit a jelentésben. Ez a nyolcas pont, az általános megfontolások közepette. Van ugyanis egy nagyon fontos általános megfontolás, amelyben azt mondjuk, illetve az előadó mondja, hogy a partnerségi megállapodások és programok, amelyeket a jelenlegi programozási időszakban fogadtak el, figyelembe vehetik a vonatkozó ország specifikus ajánlásokat, és ez nagyon fontos. Mert ez tulajdonképpen a jelentés többi részében is megjelenik, hogy az átprogramozást el kell kerülni, mert már figyelembe vettük az operatív programoknál, a partnerségi eh, megállapodásoknál ezeket az országspecifikus ajánlásokat. Úgyhogy a kérdésem az az, az hogy a valóságban ezek megvalósulnak-e, megtörténik-e ez a valóságban mert amikor néhány operatív programot megnézünk, partnerségi megállapodást, akkor én magam nem láttam kapcsolatot az ország specifikus ajánlásokhoz, és ahhoz, hogy az országok hogyan akarják majd finanszírozni az ország specifikus ajánlásokat, amiket a, és azokat a konkrét tevékenységeket, amelyek az operatív programokban az országspecifikus ajánlásokhoz kapcsolódóan megjelennek. Tehát talán mi bizottságként megkérdezhetnénk a, az EU bizottságot, hogy álljon elő egy elemzéssel, és mondja el, hogy hogyan kívánják nyomon követni ezt a kapcsolatot. Hogy létezik-e, és hogyha igen, akkor hogyan lehet az átprogramolózást elkerülni? Köszönöm. Köszönöm én is. Hetman úr. Przewodnicząca. Ja także na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadónak a kiváló munkát. A 23-as cikk jelen formájában elfogadhatónak tűnik, ami nem jelenti azt, hogy ne járnak kockázottan. Ahogy az előttem szólók is mondták. De azt is szeretném elmondani, hogy ami a bizottság ajánlásait illeti, ezek észszerűek, korrektek. Itt garantálnunk kell, hogy tárgyalási lehetőségeink a bizottsággal garantáltak. Főleg, ami a változások végrehajtására vonatkozik. garantálnunk kell, hogy ez tényleg megtörténik. Így mindenki leülhet az asztalhoz, és javasolhat változásokat. De a bizottságnak nem kellene várnia az utolsó pillanatig, hogy a programozást, az újraprogramozást kérje az újraprogramozás esetét a bizottságnak világosan eh, jeleznie kell, és a részvevőkkel, az érintettekkel meg kell tárgyalnia. Úgy gondolom, hogy a előadó mondja ezt, de hangsúlyoznunk kell. A kohéziós politikánk, főleg válság esetén, Európai Unióként legyünk jelen. A kohéziós politika esetében emlékeztetnünk kell arra, hogy itt biztonsági pufferek is léteznek, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a, PPP befektetéseket folytassák. Ez a kohéziós politika így védelmet kap, amennyiben a válságnak negatív következményei vannak. Amennyiben az újraprogramozási mechanizmus végrehajtják. Az összes szereplőt figyelembe kell venni, illetve a kérdéses régió specifikumait. Hiszen nagy különbségek vannak a régiók között, a GDP-jük viszonylatában. Most összefoglalnám, egyetértek az előadóval, hogy mivel a parlament részt vett eddig az eljárásokban, ne zárják ki a jövőben sem. Itt van a neve, igen, de most Polovcsek úrnak szeretném átadni a szót, aki szeretne a felszólalónak válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egészen, a, a... egészen röviden az előttem felszólalókhoz. Itt szankciókról beszéltek, bizonyos a régiók szankcionálásáról. Néhány tagállamban a régiók finanszírozásilag függetlenek. Tehát például a Cseh Köztársaságban igazából a regionális adósságok nem tartoznak a közadósságba. Hiszen van olyan ország, ahol a régiók eladósodása állami adósság, valahol nem. Hogyha a bizottság ilyen korlátozó intézkedéseket alkalmaz, akkor ezeknek negatív kihatása lehetne a régiókra és az önkormányzatokra. Ez nagyon nem lenne jó. És nincs olyan mechanizmusunk, ami ezt kiegyensúlyozná. Hogy jobban előre mozduljunk. Tehát a régió ne legyen az állam adósságért felelős. A központi kormányzat néha megpróbálja az önkormányzatok, a régiók pénzét felhasználni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz a gratuláló szavakhoz, amelyeket a jelentés támogatásával kapcsolatban elhangzottak. Ha megnézzük az előző ciklus politikai vitáit, akkor valóban a vihar közepén a leglényegesebb pontokat érintjünk, ahol minden tulajdonképpen összefolyik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő elemzést adjunk, és megnézzük azt is, hogy a bizottság a regionális, milyen regionális politikát tudunk adni iránymutatóként. Ezért úgy gondolom, hogy a 14-es cikk, nos, a nemzet államok képtelenek makroökonomiai kérdéseket megfelelő mértékben országos szinten megoldani. Erről van ugye itt szó. A kérdés az az, hogy miért nem tudják, milyen segítségre van szükség, stb. De hogyha nincs akarat, tehát hogyha az akarat hiányzik, ha nem akarnak beavatkozni a munkaerőpiacra, vagy stb., akkor tulajdonképpen ö, hagyni kellene. Azt szeretném tudni tehát, bár tulajdonképpen nagyon jól meghatározták ezt a 27-es pontban, tehát azt szeretném megtudni, hogy mikor fogunk mi a regionális politikai szakbizottság országspecifikus áttekintést kapni arra vonatkozóan, hogy milyen, milyen tervezett újraprogramozás van. Ezekre fel kell készülni. Ez egy olyan dokumentum, amire a regionális alapokat is fel kell készíteni. Ez a 43-as cikkben van. Gondolom nem túl sok minden tartozik ide, és akkor persze, ha ezt tudjuk, akkor tudunk beszélni arról, hogy milyen pozíciója van. Remélem, hogy nem kérek túl sokat a bizottságtól, talán eljutunk majd oda, hogy ők is szót kapjanak. A legfontosabb kérdés végül is úgy gondolom, hogy a, a gazdasági dolgokról mit tárgyal a bizottság arról, hogy mi hogyan lehet a, szem, a gazdasági szemesztert átalakítani, megvalósítani. Most persze ugyanaz a történet, mint akkor volt itt is. Persze rendben van az, hogy tudni akarjuk, hogy a, a a szabályozók körüli tárgyalások, a prevenciót hangsúlyozzák. Az ország specifikus intézkedésekre és ajánlásokra valóban szükség volt, erről is van itt szó. A második dolog pedig, amit a, a korrekciós ágon teszünk, az az, hogy nagyon sok olyan pont is van, ami arról beszél, hogy hogyan lehet a felfüggesztés elkerülni, milyen ele, elemekkel lehet azt elkerülni. Azt követően, ha már a, az Európai Parlament a záró szavazásán már meghozta a döntését. Ugye nagyon sok minden tartozik ide, nagyon sok plusz um, légzsákot is, védő uh, elemet is beépítettek, ami a kohéziós alapból is ki E, származhat. Jó, rendben van. Úgy gondolom, hogy erre vissza kell majd kérnünk, meg kell néznünk a 25-26-27-es pontoknál, úgyhogy erre kérem majd az előadót. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy mások kérnének szót a szakbizottságban, úgyhogy Valkás úrnak adom meg a szót. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nem csak, hogy egyetértek a jelentéstevőnek a nyilatkozataival, szavaival, hanem szeretnék neki köszönetet is mondani, és gratulálni teljes szívemből. Én egy régiónak, régió kormánynak a, kormányának az elnöke voltam, úgyhogy nagyon jól értem, hogy miről is van szó. Nagyon értem, hogy miről is szól ez a jelentés. A makrogazdasági feltételhez kötést igen sokszor bíráltuk, úgyhogy itt elmondanám, hogy teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ahogyan Blanco úr is mondta, teljesen egyetértek a jelentésével, és meg vagyok győződve róla, hogy ez a jelentés egyeté összhangban van a parlament véleményével, Úgyhogy még egyszer megismételném, hogy a jelentős teljesen, a jelentős teljesen megfelelő. Nagyon köszönöm. Úgy látom, hogy a bizottságtól a bizottság tagja közül senki nem szeretne felszólalni, úgyhogy Szerzs úrnak adnám meg a szót, aki a Kotár, vagyis a, a régiók bizottságától érkezett, az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Én vagyok tehát a régiók bizottságának képviselője. Válkárszál úrral már elfogadtunk egy jelentést, méghozzá egyhangulag. Először is szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani, és gratulálni neki a munkamódszeréhez, ugyanis együtt dolgoztunk, és a megjegyzéseinket majdnem mindig figyelembe vette, kivéve egy pontot, Válkárszel úr már kiemelte, hogy melyik az a pont, amelyben nem értünk egyet. A kondicionalitással mi alapvetően egyet értünk, a többiek már elmondták, hogy miért is. Azonban önöknek, törvényhozóknak meg kell tenniük mindent azért, hogy a dolgok a lehető legjobban történjenek. Úgyhogy itt kiemelnénk pár dolgot, és szeretnénk felhívni pár kérdésre az önök figyelmét. Szeretnénk, hogyha helyre tehetnénk ezeket a dolgokat. A kockázat egy nagy a Rón Alp régiónak az elnöke vagyok. A francia régiók szövetségének elnöke is vagyok, úgyhogy sok területi, regionális együttműködésben veszek részt. EP képviselő is voltam, akkor is elmondtam, most is elmondom, hogy stabilitásra van szükségünk, márpedig a makrogazdasági feltételhez kötés nem hoz stabilitást, instabilitást hoz az alapok kezelésének terén. Figyelemmel kell kísérnünk az figyelmet kell szentelnünk az újraprogramozásra. Az újraprogramozás, ne felejtsük el, 2015 van, és meg tudjuk számolni egy kezünkön azokat az operatív programokat, amelyeket el, elindítottak. 18 hónappal a periódusnak a kezdete óta a rendelkezésre álló büdzsének a több mint alig több mint egy százalékát használtuk fel. Közgazdász vagyok, úgyhogy látom, hogy mit tehetnénk. Azonban az administratív terhek, illetve a határidőknek az eltolódása, kitolódása kockázatokat rejt magában. A következő megjegyzésem, mert többen kiemelték, egy ilyen makroökonomiai feltételhez kötést az Európai Parlament az Európai Parlamentnek meg kell, is véleménnyel kell rendelkeznie, ugyanis önök, a törvényhozók, önöknek részt kell venniük ebben az eljárásban, amely nem csak tisztán administratív eljárás. Számos országban a politikai színezet a helyi szinten nem mindig ugyanolyan, mint nemzeti szinten, úgyhogy politikai konfliktusokra lehet számítani, és csak az Európai Parlamentnek van legitimitása arra, hogy egy ilyen vitában részt vegyen. A régiók bizottsága bizottságának már most van, most is vannak felügyeleti eszközei, ezeket meg lehet tekinteni, ezekkel az eszközökkel már követjük a programok meg, megvalósulását, úgyhogy nagyon szívesen megosztjuk önökkel ezeket a gyakorlatokat. Ami pedig a beruházási vetületet illeti, minden olyan intézkedés, amely lehetővé teszi a helyi hatóságok számára azt, hogy befektessenek, azzal mi együtt egyetértünk. Köszönöm a Regiszak Bizottságnak, köszönöm a jelentéstevőnek, állok szíves rendelkezésükre. Nagyon köszönöm. Remélem, hogy ezt a jó együttműködést a régiók bizottságával tovább tudjuk vinni. Köszönöm az önök hozzájárulását is. Most megadnám a szót a bizottság képviselőinek, Van Breszka úrnak az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Legelőször én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentés tervezet elkészítéséért. Értékeljük, különösképpen értékeljük azt, hogy a jelentés elismeri azt, hogy az iránymutatás, az iránymutatások tekintetében mit is mond az Európai Bizottság a 23. cikk alkalmazásáról. Látjuk, hogy a stabilitást kell preferálni, és nem pedig a rendszeres újraprogramozást. Szeretnék egy általános megjegyzést megosztani önne, önökkel. Az újraprogramozás nem különleges, nagyon sokszor megtörténik az újraprogramozás. Ne felejtsük el, hogy 10 éves periódusról beszélünk, amely során a beruházási prioritások igen gyakran változhatnak. Az egyetlen dolog, amelyet a 23. cikk előhoz, az újraprogramozás prioritásaival kapcsolatban, az az, hogy a kezdeményezést a bizottságnak adja. A bizottság kérheti az újraprogramozást a tagállamtól, de csak akkor, hogyha országspecifikus ajánlások egyértelműen igazolják hogy miért is kell EU-s alapokat egy bizonyos kihívásra fordítani, olyan kihívásra, amelyek az ország specifikus ajánlásokban feltűnnek. Vagyis igazolnia kell a bizottságnak azt, meg kell bizonyítania, hogy valóban szükség van átprogramozásra. Az utolsó gondolatom az, hogy a régió és a régiónak és a tagállamnak kell megadni a lehetőséget, hogy az országspecifikus ajánlások megvalósításához szükséges legjobb intézkedést kiválasszák, vagyis a tagállamnak, a régiónak kell átgondolni azt, hogy milyen intézkedést is kell hozni az újraprogramozás keretében. Egy-két megjegyzést még, még eszközölnék, már a képviselők ebből párat, párról beszéltek. Az egyik az az, hogy a bizottságnak plusz információt, plusz adatot kellene megosztani azzal kapcsolatban, hogy az országspecifikus ajánlásokat hogyan is valósítják meg az új programokban. El fogunk indítani egy INDEF jelentést, tanulmányt, amely ben azt fogjuk vizsgálni, hogy az országspecifikus ajánlások, illetve a strukturális reformok, reformokat hogyan is támogatják az operatív programok. Több mint 300 van, nem mindegyiket fogadták még el. Itt munkára van szükség, de ezt a munkát még idén el fogjuk indítani ennek az évnek a folyamán. Mindenképpen vissza fogunk még térni önökhöz, és be fogjuk mutatni a munkát a szakbizottságnak. Még egy pár megjegyzésem lenne. Az egyik, az a 11-es ponttal kapcsolatos, ugyanaz az aggodalmunk, mint önöknek. Nem szeretnénk, hogyha nagyon összetett lenne az eljárás. Szeretnénk az európai szemeszterrel való összecsúszást elkerülni szeretnénk, hogyha ne lenne az újra programozás, hogy az újraprogramozás nem csúszna össze az európai szemeszterrel, úgyhogy itt határidőket fogunk szabni, határidőket, amelyek lejártáig az újraprogramozási kérelmeket be kell nyújtanunk. Ami a 14-es cikket illeti, Szerintem itt egyetértünk abban, hogy a költségvetési politika olyan téma, amely nem csak a nemzeti, hanem a nemzetek feletti mm, költségvetése is ki, kihat, vagyis az országoknak az államadósága összefügg a régiók adósságával is, vagyis a kormányzásnak az összes szintjére kitér az adósság hatása. Ami pedig a 24-es pontot illeti, ez is előjön, előjött többször, nem szándékosan nem hivatkozunk az Európai Parlamentre az iránymutatásokban. Az Európai Parlamentet azért nem említjük, mert az iránymutatás egy 2013. decemberi bizottsági közleményre hivatkozik, amelyben kimondjuk, hogy milyen fontos szerepe is van az Európai Parlamentnek. Vagyis az Európai Parlament nem jelenik meg, csupán csak azért, mert a bizottsági, 2003 as bizottsági közleményhez, közleményre referálunk. A 23-as cikk, ahogyan önök is tudják, alkalmat ad a bizottságnak arra, hogy a parlamentet tájékoztassa, és hogy a két intézmény között struktúrált párbeszéd alakulhasson ki ezen cikk alkalmazásáról, Úgyhogy az Európai Parlamentnek számos alkalma lesz arra, hogy megossza a véleményét a bizottsággal, az újraprogramozással, illetve a kifizetések felfüggesztésével kapcsolatosan. Nagyon köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság biztos lehet, hogy szorosan figyelemmel kísérjük majd a vizsgálatát, és várjuk is országra lebontva, és megnézzük, hogy hogyan látják a kohéziós politika hozzájárulását bizonyos országspecifikus ajánlások tükrényben. López úr szeretne válaszolni néhány kérdésre? Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tehát itt a nyolcas kérdésre vonatkozó a, bizottság képviselője már elmondott egyet mást. Tehát ezt mondja a bizottság is a 23-as cikkhez szóló bevezetésében. Ez a tanács véleménye, tehát a tagállamok véleménye figyelembe kerüljön az iránymutatásoknál, amennyiben a 23-as cikket alkalmazzák. Most szeretném megköszönni megjegyzéseiket, kérdéseiket. A jelentés egy párbeszéden nyugszik, amelyeket az árnyékelőadókkal folytattunk. A makrogazdasági feltételek pedig a 23-as cikkre hagyatkoznak, és az elmúlt ciklusban egy nagyon élénk vita is volt ebben a tekintetben és igazából egyhangúan utasították el. Ez természetesen azt is jelentette, hogy a téma feldolgozásánál itt a szakbizottságunkban széles többséget kapunk. A kezdetekben tényleg nagyon eltértek a vélemények, de ez is a dolog lényege, hiszen valamilyen jó dolgot akarunk, kiegyensúlyozottat akarunk, marad még idő arra, hogy ezt elérjük. És a további kétségeket is fel el lehet oszlatni. A bizottsággal történő együttműködésben most egyszerűsödött a munka. Köszönöm az összes kérdést, köszönöm az összes megjegyzést. A témánál maradunk, és hogyha módosítók lesznek, keresünk a kompromisszumokat, és természetesen figyelembe vesszük a régiók bizottságának véleményét, és ez nyilvánvaló, hiszen természetesen nagyon fontos az, hogy a régiók bizottsága is kiegyensúlyozottnak tartsa a jelentést. Tehát marad még idő, hogy ezt a cikk, ezen a cikken még dolgozunk. Tehát szeretném megköszönni a megjegyzéseket, Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Megkönnyítették a munkámat. Tehát nagyon jó együttműködés volt köztünk. A árnyék előadókkal pedig eh, benyújtjuk a módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a pozitív vitát. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók határideje május 19-e kedd 12 óra. Most pedig a következő napirendi ponttal folytatjuk. A következő napirendi pont pedig az eh, Adriai és a Jón tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia. Iván Csicse, az ALDE részéről az előadó, a 2014-es júniusi tanács alapján a bizottság elfogadott egy nyilatkozatot az Európai Unió stratégiájáról, az Adriai és a Jón tengeri térségről. Akciótervet, cselekvési tervet kell létrehozni, ez egy harmadik makroregionális stratégia, és nyolc országot ölel fel. A fele EU tagállam, Horvátország, Görögország, Olaszország, Szlovénia, és a további országok pedig jelöltek Albánia, Montenegró és Szerbia. Potenciális jelölt Bosznia és Hercegovina. A stratégia általános célja az, hogy a fenntartható gazdasági és szociális prosperitás fennmaradjon a régióba, hogy új munkahelyek keletkezzenek. Az Európai Uniónak pedig nagyon fontos szerepe lesz majd itt a stratégia kialakításában, hiszen növelni kell a térség vonzó erejét, környezetvédelmét, biztonságát, a ökoszisztémák biztosítása is a stratégia céljai között szerepel. Jakov Csics úr most szeretne erről a jelentésről beszámolni, árnyék előadók is jelen vannak és az Európai Bizottság is képviselteti magát. Jakov Csitty úr, öné a szó az első eszmecserére. Na, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezdetben először is azt kell mondjam, hogy a benyomásom szerint ez a kezdeményezés, amely mint mindig most is mondhatni lentről felfele indult el, tehát 2010-től eh, a, az elnökséghez is eljutott, és tavaly itt Brüsszelben indult el novemberben. Azt hiszem, hogy a, az a kezdeményezés, amelyel az európai stratégia eh, megjelent, az bebizonyított, hogy milyen kiváló, ezért jó volt a fogadtatása is. A jelöltek és az Európai Unió potenciális jelöltjei számára is fontos volt. Említették, hogy nagyon érdekes elemek vannak ebben a stratégiában, amelyeket e persze most nem szeretnék megemlíteni, hanem hadd mondjam el, hogy mi az, ami nekem felfő, feltűnt a stratégiában. Remélem, hogy azok a kollégák, akik itt vannak most, el fogják mondani vonatkozó véleményüket, megjegyzéseiket, és akkor ezzel júniusban már az első tervezetet is meg tudjuk tárgyalni. Ezután jönnek majd azok a módosítók, amelyeket a képviselők a nyár során majd elkészítenek és benyújtanak. Remélhetőleg októberben vagy az első vagy a második Strasburgi plenáris ülésen el tudjuk fogadni a jelentést. Az első vitánk Strasbourgban volt, mint egy másfél hónappal ezelőtt. Ezt mi előadók tartottuk. Nagyon hasznos volt, az árnyék előadók voltak itt, én magam is ott voltam. Ezt követően pedig több kétoldalú megbeszélést is folytattam, folytattam én magam az árnyék előadókkal erről a jelentésről. Nagyon jó légkör volt, és és úgy gondolom, hogy sikerült konszenzust találnunk a különböző politikai csoportok között is. Nagy öröm, hogy ezt követően az én feladatom, hogy megírjuk ezt a dokumentumot. Háromszor vettem részt a régió bizottságának az ülésén, és ott ugye van egy munkacsoport a, az ázsiai, bocsánat, az ázsiai stratégiáról. A társintézmények is el fogják véleményüket mondani, és ilyen formában részt vesznek majd a jelentésen is. Több megbeszélésen voltam már részt, ahol a különböző régiók, konkrét régiók érdekeiről tárgyaltunk. Nos, az első dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni, hogy előadóként én magam is különböző országokban voltam, tárgyaltam a horvát eh, miniszterelnökkel, Dzsokanovics úrral, Montenegróból, Rama úrral, Szerbiából, és köszönetet kell, hogy mondjak az egyik árnyék előadónak is, Bogovics úrnak, aki remélem, hogy számunkra majd el tudja azt is intézni, hogy a szlovén miniszterelnökkel találkozzunk. Különböző szinten Olaszországban is tárgyalt, megtárgyaltuk ezt a kérdést, egyebek között a Venecia Giulia régió vezetőivel, sőt a jövőben is lesznek további megbeszélések. Ugyanez vonatkozik Görögországról, és különböző miniszterekkel találkoztam, akik elmondják majd a saját véleményüket. A konferenciát, konferenciát is fognak tartani Görögországban a az adziai stratégiáról. Sajnos ez pont a Strasburgi plenárissal fog egybe esni, és nem fogok tudni személyesen ott lenni, úgyhogy valaki el fog menni helyettem, abban azért biztos vagyok. Meg kell, hogy mondjam, hogy az, az adriai stratégia fogadtatása nagyon jó volt, és nagyon sokat várnak tőle. Remélem, hogy kiszámítható lesz, és konkrét problémák megoldására is használható, oda is el fog vezetni minket. Olyan kérdésekben, mint emberi jogok, alap, ugye alapvető jog. Aztán szeretnénk energiakérdéseket is megbeszélni, tengeri közlekedés, halászat, és nagyon sok egyéb kérdést tervezünk még. Remélem azt is, hogy a fogadtatása jó lesz, mind az EU tagállamokban, mind pedig a jelölt országokban. Most pedig nézzük akkor a jelentés előkészítését, és megadom a szót az árnyék előadóknak, Bogovics úrnak. Legyen szíves. Köszönöm szépen. Köszönöm Jakovcsics úr a bevezető szavakat. Hallottunk arról, hogy már mi történt ezen a téren. Az Adriai és a Jóntengeri térség érdekében ez egy viszonylag nagy térség. 70 millióan laknak a térségben. Ide tartozik Olaszország, Horvátország, Szlovénia és Görögország ezek az államok EU-s tagállamok, de ide tartoznak még egyéb volt jugoszláv államok is, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, és nagyon nagy különbségek vannak a régiókban. Néhány régió nagyon fejlett, tehát fejlettebb az európai átlagnál 120%-kal van fölötte, más országok pedig az európai átlag alatt vannak, 30%-kal az európai átlag alatt. A munkanélküliség is nagyon képlékeny, 4-től 30%-ig, nagyon sok sziget található, a szigetek pedig nem könnyen elérhetők, éppen ezért számos probléma is van. Ez a stratégia ugyanakkor kezdődik, mint a következő programozási rész a kohéziós politikában, a stratégiát pedig a kohéziós politika kiegészítőjeként szánták, hiszen Európa ezen részén az együttműködés nem volt olyan jó, háború is volt, és ahogy már említettem, nagyon nagy kihívások vannak a térségben, a szociális és gazdasági téren egyaránt. És itt természetesen foglalkoznunk kell az egyenlőtlenségekkel is, az aránytalanságokkal is, de például a közlekedés területén is vannak problémák, vannak például kikötők, itt Koper vagy Fiume, és ezeknek a jobb közlekedésbe történő bevonása gyorsíthatná a forgalmat, azonban az utak viszonylag rosszak, a, azok az utak, amelyek a kikötőket összekötnék a hátországgal, emiatt ez problémás és sok befektetésre is szükség van. És az energia tekintetében is jobb összeköttetéseket kell létrehozni, az Európai Unió pedig itt segíthet. Problémás a földgázellátás is Európa ezen részén. Vannak olyan kérdések is, amelyek az energia kérdésével függenek össze, és ez természetesen a környezetvédelmet is érinti. Tehát amennyiben kőolajat vagy földgázt keresünk az Adriai tenger, illetve a Jón tenger térségében, akkor ez környezetvédelmileg problémákat is jelenthet. Az Adria egy viszonylag körbezárt tenger, és problémákat jelent például a nem megfelelően kezelt szennyvíz. Problémát jelent a hulladék, amelyet a hajók ballasztvízéből eresztenek ki. Számos kérdés van, amely a klímaváltozással is összefügg. Erdőtüzek jellemzőek a térségre, gyakori az árvíz, földrengés, Éppen ezért a térségnek gyakran nemzetközi segítségre is szüksége van. Néhány intézményi kérdést is meg kell majd válaszolni. A korrupció is nagy probléma a térségben. Az együttműködés a különféle szektorok között mindenképpen javítandó. És a nemzetközi bűnözés is jelentős probléma. Tehát átfogó stratégiáról van szó, nem új forrásokról van szó, hanem a meglévő források jobb összehangolásáról, jobb együttműködésről, hiszen eh, szüksége van a régiónak az együttműködésre. Nagy esély, esély Európa ezen része számára, főleg eh, azon államokra gondolok, amelyek még nem tagjai az Európai Uniónak. Tehát ezzel a jelentéssel nagyon intenzíven kell majd foglalkoznunk. Ahogy Jakov Csics kolléga már mondta, módosítókra is szükségünk van, és remélem, hogy a stratégiát ősszel sikerül elfogadni. És hogy ezeket a perspektívákat meg is valósítjuk. Köszönöm szépen, Aden Jufrida kolléga nő. De jó. Igen, köszönöm, elnök asszony. Én legfőképpen azt szerettem volna kiemelni, hogy teljesen egyetértek azzal, amikor Jakobcsics kolléga, és akinek itt is köszönetet mondanék a munkájáért, de amikor ezt a jelentést, stratégiát bemutatja. Valóban lentről indul ez a stratégia. Szerintem rendkívül fontos az a munka, amelyet majd együtt végezni fogunk. Pontosan ezért, mert a stratégiának a hiánya az problémát jelent, ugyanis nem tudunk így felülemelkedni a határainkon. Ezt a régiót már pedig támogatnunk kell, és figyelembe kell vennünk a strukturális jellegüket. A közös nevező kettő tenger, az Adriai, illetve a Jón tenger ezek a tengerek rendkívül gazdagok természeti erőforrásuk természeti erőforrásokban, azonban mivel tengerek így akadályt jelenthetnek, a mobilitás szempontjából, illetve a valódi fejlődés szempontjából. Az előttem felszólaló kolléga is elmondta, hogy 70 millió ember lakik ebben a régióban, a parlament, parlament, illetve a mi szakbizottságunk bemutatta, hogy milyen intézkedéseket javasol. Szerintem ez a stratégia azért fontos, mert nyolc országnak ad lehetőséget arra, hogy az Európai Uniós tagállamok, illetve a nem Európai Uniós tagállamok együttműködjenek. Olyan stratégia ez, amelynek a pozitív tényezőket erősítenie kell, vagyis ezen ország gazdagságait, illetve felül kell emelkedni a nehézségeken, a hiányosságokon. Kormányzás tekintetében láthatunk itt hiányosságokat ezen makro régiókban. Most a mi feladatunk az az, hogy kijelöljük a stratégiát, az utat, amely medencét, tengert, is összehoz egy olyan régiót, amely különleges faktorokkal rendelkezik, és amely nehézséget is jelenthet. A nehézségeket, gyengeségeket nekünk kell beazonosítanunk, és olyan utat kell kijelölnünk, amely két, cél ment, két célt kívánt megvalósítani. Az egyik cél az az, hogy kiigazító intézkedések szükségesek. Az eddigi rossz intézkedéseket ki kell javítani. Itt gondolok például, például rossz politikák kiavítására, környezet, illetve túlságos építkezés tekintetében elrontott lépésekre. Példa lehet ezt én meg is éltem személy szerint. A halászok a halászat, az elrontott halászati politikát megkötésként értelmezik. Ez a stratégia impulzust, kreatív impulzust adhat a régiónak. Ez az impulzus pedig az infrastruktúrákon, az összekötéseken, a kutatáson alapul. Mindannyian tudjuk, hogy az adriai jóntengeri makro régiónak az egyik alap pillére, és ez rendkívül fontos, hiszen a közös nevezőről beszéltünk, a közös nevezőről, amely a két tengert jelenti, a kék növekedés. Amikor kék növekedést mondok, akkor az impulzusra is gondolok, arra az impulzusra, amelyet az egyetemek, a kutatóközpontok, a helyi központok adhatnak ezen szektorokban. Hogyha a mi politikánk, ami mindennapi kenyerünk is bekapcsolódik a, kohézió, a területi kohézió növelésébe. Amikor az alappillérekről beszélek, akkor a környezeti minőségre is gondolok, illetve arra a beavatkozásra, amelyet ezen területek javítása érdekében vezethetünk be. A természeti katasztrófákkal való küzdést segítenünk kell. Az európai országokban ösztönöznünk kell a kockázatok tanulmányozását és kezelését. Tudjuk, hogy a megelőzés milyen fontos. Impulzust kell adnunk a kutatásban, kutatásnak a megújuló zöld energiák területén. Ezek jelentik a jövőnket, szerintem az iparunk jövőjét is a közlekedést is támogatnunk kell, össze kell kötnünk a régiókat. Említettük, hogy számos probléma jelentkezik ezen területeken. Új ösztönzést kell adnunk az infrastruktúrának, anélkül, hogy elfelejtenénk a hálózatot, amelyet még tovább kell tökéletesítenünk, azt a hálózatot, amely a kikötőket köti össze és eur, hat, hatékony európai közlekedési hálózatot hoz létre. A fenntartható turizmust, idegenforgalmat sem szabad elfelejtenünk, hiszen a turizmus jelentős ezen területen, igazi kincs, kincs ez a terület. A környezetet, illetve a műemlékeket őriznünk kell. Itt az UNESCO is örökségként ismer el bizonyos területeket. Olyan politikára van tehát szükség, amely a jó gyakorlatok cseréjét segíti. A stratégia stratégiának nincs nincs saját forrása, de a stratégián keresztül mégiscsak ösztönözhetjük és bátoríthatjuk a privát beruházásokat. Ezt a, erről a stratégiáról beszélnünk kell, el kell mondanunk, hogy a stratégiának melyek a végső célkitűzései. Összességében véleményem szerint sok munka vár ránk, a lehető legjobban kell végeznünk ezt a munkát, fejlesztenünk kell a régiót, integrált hozzáállásra van szükség, integrált hozzáállás nem képzelhető el ebben a régióban. Tehát az adatokat meg kell osztanunk egymással, és támogatnunk kell azt, hogy az esetleges hátrányokat lehetőségekbe, lehetőségeké formáljuk. Nagyon on the strategy. Köszönöm szépen az eszmecserét. Tomasítja asszony, öné a szó. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy árnyék előadó lehetek, és hogy csatlakozhatom kollégáimhoz az új stratégia megbeszélésénél. A stratégia nagyon pozitív hatással járhat az adriai és a jóntengeri térség számára. Természetesen most a legfontosabb az, hogy pilléreket hozzunk létre, és hogy ezeket egymással összekössük. Nagyon fontos, hogy minőségileg építsük fel a pilléreket. A bizottság cselekvési terve nem kötelező, és a stratégia sem kötelező. Csupán egy javaslatról van szó, hogy hogyan tudunk jobb összekötetéseket elérni az Adriai térség és a Jontenger térség környékén. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a közvéleményt és az érintetteket pedig a stratégiáról megfelelő módon tájékoztassuk. A stratégia végrehajtása nagymértékben függ attól, hogy mely országok vesznek majd részt, és hogy hogyan képesek ezek felhasználni a forrásokat. Nagyon fontos az, hogy képzési intézkedések is legyenek, és hogy kiépítsük az, adminisztráció, az adminisztratív kapacitásokat. A második pillér a régiók összeköthetősége nagyon fontos. Az Adria jóntengeri térség közlekedésileg elhanyagoltnak tekinthető, ha összehasonlítjuk Európa többi részéből. Tehát, tehát hogyha Zágrából néhány szigetre el szeretnék jutni, akkor legalább 9 órára van szükségem. És itt a saját otthon, saját szigetemről szólok. Éppen ezért eh, nagyon fontos az infrastruktúrába történő befektetés. Nagyon fontos a, eh, a gazdasági szociális, szociális fejlődés. És eh, én ellenzem az olajkitermelést az Adriai tengeren, hiszen ez veszélyezteti a turizmust, ami pedig a horvát gazdaság egyik legfontosabb pillére. Nagyon sok munkahelyet teremt a halászat is. Ez főleg azon térségekre vonatkozik, ahol a kevés a munka lehetőség, mint például a kisvárosokban és a szigeteken. Paulius, Maulius urat nem látom. Ja, van-e asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kell kérjek, hogy eh, Skilics úr az árnyék előadónk nem tud eljönni. A zöldek nevében az adriai olajfúrásokra vonatkozóan kell nekem is kitérjek. Több kezdeményezés van már az olaj kitermelésére, és különböző tengerparti kutatások folynak, nem átlátható és nagyon elsietett módon. Rengeteg nyitott kérdés van a nemzeti jogoknak való megfeleléssel kapcsolatban, nyilvános vita kérdésével kapcsolatban, és nekünk, görögöknek nem csak a tengeri biodiverzitásra és a kivételes ökoszisztémára kell, hogy a, figyelmet felhívjuk, hanem arra is, hogy több millió ember él a turizmusból és halászatról. Tehát azt szeretnénk, hogyha ebben a stratégiában nagyon erősen fogalmaznánk meg azt, hogy ellenezzük ezeket a lépéseket és ezeket a véleményeket, amelyek az olajkitermelést támogatnák. Nagyon érzékeny javaslatunkra az előadó és az árnyék előadó, mert mint mondtam, a négy pillér a kék növekedés, fenntartható fejlődés a régióban és a, a, az emberi élet minősége. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is szeretnék köszöntet mondani ezért a tervezetért. Elégedett vagyok, ugyanis integrált hozzáállást látok. Olyan hozzáállást, amely egy olyan régére vonatkozik, amely nem csak, nem csak az európai országokat, fogla, európai uniós tagállamokat foglalja magába. A terv véleményem szerint a négy pillér, vagyis a kék növekedés, az idegenforgalom és a többi pillér jó, hogy, jó, hogy, jó, hogy kezeli ez a tervezet. Szerintem olyan iránymutatásokra van szükség, amelyek a közlekedési közlekedést, az infrastruktúrát, nagyobb környezeti fenntartható, fenntarthatósággal ruházzák fel. Itt az Adriai tengerre, Jón tengerre, a Temperus programra gondolok. Ebben a szakbizottságban kapunk más szakbizottságoktól érkező véleményeket, és így transzverzális témákat kezelünk. A területek mindenképpen hatalmas lehetőséget jelentenek. Az át térés, vagyis a fenntartható fejlődése való áttérés az összes terület szempontjából fontos. Mi regi szakbizottsági tagok is fontosnak kell, hogy tartsuk a területnek, illetve a régiónak a fejlődését. Thank you. Thank you. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm és pedig Suika asszonynak adom át a szót. na Köszönöm szépen, nagyon nyílt leszek. Nem vagyok tagja a szakbizottságnak. Én az AFET szakbizottságnak és az ENVI-nek vagyok tagja. És részt kellett vállalnom a vélemény írásába, ezért jöttem el, hogy meghallgassam a vitát. És ez alapján fogom megírni a véleményeket. Jakov Csics kolléga és jó magam hosszú évekig együttműködtünk az adriai térség érdekében, amikor létrehoztuk ezt a térséget. Esetleg egy részletesebb dokumentumot vártam volna el, de lehet, hogy a dolgok még jönnek. És most egy, szeretnék néhány információt a kollégáktól. Létezik egy dokumentum, amelyet a bizottság nyilatkozata alapján állítottak össze, és az érintett benne az összes intézmény, a parlament, a tanács, a bizottság, a régió bizottsága és az EGSB tehát az Európai Unió tagállamai tagok, és meg kell említeni, hogy jelenségekkel is szembesülünk, tehát például a migráció. A migráció el fogja érni az Adriát és a Jóntengert is. Éppen ezért mindenképpen be kell vonnunk. Itt a múltban számos akadály volt, de nagyon lényeges, hogy az Adriai és a Jóntengeri térség hidat képez. Lehet, hogy manapság a tenger probléma a közlekedés tekintetében. Tehát Horvátországban például Dubrovnik nagyon problémás, hogyha Dubrovnikba szeretnénk Ravennába eljutni, amelyek testvérvárosok, akkor el kell menni Zágrábba. Ljubljana, Bolonya érintésével Ravennába, de földrajzilag Ravenna Dubrovnikka szemben van, az Adriai tenger másik oldalán. És hogyha a hajózás fejlett lenne, akkor munkahelyek is keletkeznének. Szükségünk van a stratégiára, de a stratégiát végre is kell hajtani. Van egy stratégiai dokumentumunk, a bizottság küldte nekünk, és konkrét feladatokat kell a tagállamoknak adnunk. Különben a stratégiát nem fogják végrehajtani. Horvátországból jövök, és el kell mondanom, hogy amikor az olajról van szó, akkor elsősorban nem tanulmányokból indulunk ki, hanem a, horvát, a jelen horvát kormányzat megfelelő tanulmányok nélkül, a közvélemény tájékoztatása nélkül akar olaj után keresni. A közvéleménynek tudnia kell, hogy mi történik, hogy mi van az Adriai tenger fenekén. Mi támogatjuk az átláthatóságot, és ebben a konkrét esetben egyetértek a kollégáimmal, egyetértek a zöldekkel, Tomasics asszonynal, hogy nagyon fontos az adriai térség északi részében, hogy megfelelő információink legyenek. Szeretném hangsúlyozni, hogy üdvözlöm ezt a vitát. Már vannak határidők, a vélemények megírására, de szerintem mielőtt véleményeket írunk, mindenképpen legyen egy stratégia tervezetünk. A stratégia tervezetünk alapján pedig majd megírhatjuk a véleményt is. Szerintem a bizottság stratégiájáról kell egy véleményt írnunk, de több összehangolásra van szükség. A munkát tehát elkezdjük, és már értjük, hogy hány megbeszélést tartottak már, és hogy hány, hányan dolgoztak. Valkeszel úr szeretett volna hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Három évvel ezelőtt Alfonzin, aki még a parlamentben képviselő volt, elkezdte ezt a munkát, a makrorégiókról, tehát a földközi tenger nyugati részéről, de nem akartam a a Földközi Tengeri Unióval konfliktusba keveredni, ezért mondtam mindig, hogy fenntartások vannak, bár nagyon sok régió egyértelműen jelezte, hogy érdekli az, hogy tovább dolgozzanak ezen a kérdésen. Úgy gondolom nagyon érdekes lenne, tehát éppen ezért a tanulmányokat elmélyíteni, az együttműködést intenzívebbé tenni, úgy, ahogy ez a mostani javaslatban szerepel ennél a nagyon érdekes kezdeményezésnél. Alá szeretném azt is húzni, hogy mindaz a szörnyűség, amely jelenleg a földközi térségben zajlik, egyebek között oda vezetett, hogy az a meggyőződésünk, hogy Európa jövője a földközi tengeri térségben van. Az együttműködés valóban bonyolult, sőt néha kimondottan megnehezítik a körülmények. A bizottság is egy kicsit szkeptikus volt a négyes stratégiával kapcsolatban, ami makroökonomiai szinten kellene, hogy folyék, de meg kell, hogy mondjam, hogy az, épp az ellenkezőjét mutatják a jelenlegi tapasztalatok. Igenis van többletértéke az erősebb gazdasági, területi és gazdasági együttműködésnek. Éppen ezért érdemes kiterjeszteni többi régióra is. Ez a stratégia, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb legyen az együttműködés a régiók között, az mindig is jó stratégia, hiszen arról van szó, hogy minden ország gazdaságát erősítsük, és minden ilyen jellegű stratégiát üdvözölnünk kell. Viszont nem szabad, hogy a közigazgatási terheket növeljük. Köszönöm. Köszönöm én is. Ha most nincs más hozzászólás, akkor Nisztároly úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Kiváló valóban az, ahogy ezt a kérdést körbejártuk, valóban még a keressük azt, hogy mi az, ami, ami többletértéket jelenthet ezzel a jelentéssel. Az biztos, hogy nagyon jók a fővonalak, amelyeket meghatároz, amelyeket kidolgozott. Úgyhogy most azt kellene inkább megvizsgáljuk, hogyha ezt így körbejártuk, akkor az együttműködéssel kapcsolatos felfogás, az irányítás, amit a különböző országok magukkal hoznak, ugye az is fontos, ezt még nem készítettük elő. Tehát szerintem a, meg kell nézni, hogy mi az eredménye annak, hogy ezt körbejártuk ezt a kérdést. A bizottság véleménye világos, a kezdeményező jelentése, tudjuk, hogy mit akarunk elérni, azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehet felgyorsítani a dolgokat, hogyan lehet még jobb eredményeket elérni a meglévő eh, eszközökkel. Nagyon érdekes ez. A második megjegyzésem, ami az irányítással kapcsolatos. Ha valóban kialakul ez az együttműködés, ha mindaz a kreatív dolog, amit eh, jelez, hogy elindul, valóban elindul, amit tulajdonképpen a balti tengerrel kapcsolatban is láttunk, mert az ilyen jellegű együttműködésnek a balti tenger volt az első térsége. Nem kell mindent előről kezdeni, egyszerűen csak a, a balti tengeri tapasztalatok alapján kell eljárnunk. Abban a pillanatban, amikor ez a felfogásunk, akkor nagyon konkrét e, céljaink is vannak. De mégis meg kell nézni, hogy milyen intézkedésekkel tudunk oda eljutni. Így kell szerintem ez az eljárás menete. E, meg kell tudni, e, hogy mely, mi a probléma, aztán tudunk róla beszélni, és akkor mondhatjuk azt, hogy mi az, amit másként fogunk csinálni. Mert hogyha ez megvan, az előző tapasztalat alapján tudjuk, hogy mit akarunk másként csinálni, akkor lesz többletértéke egy ilyen stratégiának. Szeretném hallani, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Az utolsó dolog pedig tulajdonképpen az a, egy, egyfajta ismétlés, mégpedig az, hogy a plusz, tehát annélkül, hogyha nem jönnek plusz források a kohéziós alapból, akkor is kell segíteni a, a programot, mert hogyha az európai politikában a makrorégiók mellett döntenek, akkor az a tagállamokat jelenti. A 2020-as stratégiában ez nagyon egyszerűen megvalósítható. Tehát nem hiszem, hogy egyfajta mindent megoldó gyógyír az európai régiók kialakítása. Szeretném tudni, hogy mit, mi az, amit megállapíthatna, mi az, ami a többletértéke ennek a fajta eljárásnak, ennek a munkamódszernek. Köszönöm szépen, Jelkapcsics úr, most lehetőséget adok arra, hogy válaszoljon. Mielőtt ezt megtenné, szeretném az Európai Bizottság véleményét megkérdezni. Peleke úr, megadom a szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék felszólalni, nem szeretnék visszaélni az idejükkel. Engedjék meg, hogy először is elmondjam, hogy várjuk a készülő jelentést, A, ez a délutáni vita, eszmecsere azt mutatja, hogy igen érdekes és hasznos jelentés lesz ez. Szeretnék egy pár pontra reagálni. Már többen elmondták, többen elmondták itt a teremben, hogy ez a stratégia egy alulról felfelé tekintő hozzáállásnak a megvalósulása. A cselekvési terv az Adriai Sjón tengeri stratégiának az egyik pillére, vagyis az érdekeltekkel, az országos és helyi hatóságokkal, a civil társadalommal, az összes érdekelt férlel való diskurzusa az elmúlt az elmúlt tíz hónapban sor került. Ezen konzultációknak az eredménye lesz az a jelentés. Ezeket a, ezt a stratégiát már az előző stratégiából levont következtetésekkel ki tudjuk javítani. Itt négy pillérre helyezzük a hangsúlyt. Az érdekelt felek szerint ez a négy pillér a lehető legfontosabb. Az országok, a régiók közötti együttműködés jelenti a lehető legnagyobb hozzáadott értéket. A kék növekedés, a, a köz a környezeti minőség, a fenntarthatóság az idegenforgalomban, ezek olyan kérdések, amelyek a cselekvési tervben is megjelenek, ezek indikatív cselekvések és közös programoknak az eredményei de a négy pillér, illetve a nyolc, a nyolc ország eh, egyetértett abban, hogy csak négy, és csak erre a négy eh, pillérre helyezzük a hangsúlyt, vagyis eh, fontos, hogy a, a fókuszt mire helyezzük, és mi segíteni fogunk abban, hogy ezeket a kezdeti fókuszokat valóban arra helyezzük, amire, a, amire az országok szerint kell. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon súlyos kritikák érnek minket ezen a stratégia miatt. Most érkeztünk abba a fázisba, amikor is a szavakból áttérünk a konkrét cselekvésekre. Tavaly, tavaly év végén fogadtál a tanács ezt a, ezt a stratégiát, most pedig a nemzeti, a helyi adminisztráció feladata az, hogy a helyi, a helyi szinten kialakítsák a stratégia megvalósulásának módjait. Erőfeszítése van szükség az összes szereplő, az összes érdekelt fél részéről. A szavak területéről most kell átnyergelnünk a konkrétumok területére, hogy kézzelfogható eredményeket eszközöljünk. Nyolc ország vesz részt a stratégiában, a kormányzást pedig több szintű kormányzássá kell tennünk, ahol is az ország, az országos, a helyi hatóságok is együtt dolgoznak, és a bizottság is bizottság is továbbra is támogatja a stratégia megvalósulását. Maga a nyolc ország mégiscsak az igazi szereplő. Összegzésképpen nagyon várjuk a jelentést, várjuk a jelentést, amelyet majd ez a szakbizottság fog elfogadni júniusban. Készen vagyunk, szívesen segítünk és hozzájárulunk ennek a jelentésnek a megírásához, hogyha jelzik, hogy erre szükség van. Ez a ez a jelentés majd mobilizálni fogja a regionális, illetve a helyi hatóságokat is, hogy megvalósítsák a stratégiát, vagyis a stratégia elkezdheti, elkezdhet eredményeket hozni a régióban. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a júniusban még csak a jelentés tervezet fog megszületni. Ezt majd a regi bizottságban, szakbizottságban megvitatjuk, és majd júliusban fogjuk elfogadni. Jakovcsics úr válaszolhat a felvetésekre. Nagyon köszönöm az összes kollégának rendkívül érdekes eszmecserét. A hát Mr. úrnak is szeretnék köszöntet mondani a kérdéseiért. Először is engedjék meg, hogy egy pár általános dologra kitérjek. A makrogazdasági stratégiák, az Európai Unió makrogazdasági stratégiái kezdő, olyan kezdőpontjuk van, amelyeket nem én találtam ki, vagyis ne legyen új jogszabály, ne legyen új struktúra, ne legyen új pénzügyi forrás. Én személy szerint örülnék neki, hogyha lennének plusz struktúrák, és hogyha lenne egy kis plusz forrás, amikor az adriai, illetve jón tengeri térségre ö, kerül a sor. De hát ezek, e, ez a jelenlegi helyzet. Ott vannak a szabályok, a szabályokat nem én hoztam. Én teljesen értem, hogy ön mire gondol, de a jelenleg működő eljárást tiszteletben kell tartanunk, csak úgy, mint a szabályokat. De megpróbálhatjuk, ezek, megpróbálhatjuk ezt a három nem politikát módosítani, és ön is meg, önök is meg, meg tudják osztani velünk a véleményüket a dokumentumról. Na de most térjünk vissza a témához. 70 millió ember, 8 ország. Ez a stratégia rendkívül fontos Európa déli része számára, Ebben a kontextusban figyelembe kell vennünk új témákat is, amelyek most fontosak. Papademos úrral már beszéltünk arról, hogy a migráció témáját is bevehetnénk a vitába. A migráció, illetve a probléma, amelyet ez jelent Görögország, illetve más részvevő országok számára. Ezekre a kérdésekre is kitérhetnénk a jelentésben tudatában vannak, vagyunk ennek a négy pillérnek, amely a stratégia alapját adja, és amely nem tér ki a migráció témájára. Még egy másik témát is szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy ez a, ennek a stratégiának rendkívül nagy a hozzáadott értéke. Ugyanis összekapcsolást tesz lehetővé az országok között. Tomási Csúr is erről beszélt, bizonyos idő alatt inkább elmegy az ember Kanadába, mint mondjuk a régiónak az egyik városába. Emlékszem, hogy egyszer Peszkarába szerettem volna menni. Ehhez Zágrából, Rómába, majd Rómából Peszkarába kellett mennem, pedig a két ország közötti, a két város közötti különbség, távolság igazán nem jelentős. Vagyis probléma van a városok összekötetésének terén. Nagyobb összekötése van szükségünk a régióban, nem csak a tagállamok között, hanem a részvevő országok között általában. Az Adriai tenger jó elhelyezkedésű ahhoz, hogy ilyen összekötéseket meg tudjunk valósítani a régióban. Van már az Adriai tengeri és Jón tengeri stratégiának már van elődje. Szerintem több együttműködésre van szükség, hozzáadott értékre van szükség, és nagyon remélem, hogy ezen do- fogunk tudni majd dolgozni, és remélhetőleg egy olyan keretrendszer tudunk majd kialakítani, amely nem csak a kohéziós politikán, hanem más eszközökön keresztül is együttműködési lehetőségeket biztosít. Az Európai Beruházási Bank és a Juncker Bizottság készen áll támogatást nyújtani ezen a stratégia megvalósításában. Meg tudná, tudná figyelni ugyanis ez az ön, ugyanis az ön kérdésére válasz. Mr. Katainen úr készen áll, őszintén szóval megkértem, megkérdeztem tőle, hogy a Juncker alap az Adria, illetve Jón tengeri olyan országok számára is elérhető lesz, amelyek nem EU-s tagállamok. Ő azt mondta, hogy igen, hogyha a résztvevő országok, illetve ott lévő vállalatok számára rajzolóban szükséges, akkor igen. Na már most Németország, illetve több országnak is van érdekeltsége ezen régióban, úgyhogy ez alap valóban nyitva áll a nem EU-s tagállamok számára is, amelyek, ezek, amelyek ebben a régióban találhatóak. Ami az megújuló energiaforrásokat illeti, a vízenergia az olyas valami, amelynek nagy potenciája van az adriai és tengeri térségben. Ez rendkívül hasznos lehet, legfőképpen az alacsony szindioxid kibocsátású gazdaságok szempontjából, amelyek, amelyek kialakítására mi törekszünk. Nemrégiben az Európai Beruházási Bank elnökétől. Azt kérdezték a Strasburgi plenáris ülésen, hogy az Európai Beruházási Bank kész-e pénzügyi támogatást nyújtani azon programoknak, amelyek az adriai térséget kötik össze, például az adriai jovontengeri folyosóra, vagy a száraz a triesti aténi szárazföldi összekötésre. Vagy például a földgáz tekintetében. Illetve a vasúti csatorna kialakítása egész Bali, egész Dél-Olaszországig. Olyan kérdések ezek, amelyekre a jelentésben mindenképpen foglalkozunk el, vagyis látják, hogy igazán konkrét javaslatok érkeznek a résztvevő országoktól. Összegzésképpen csak annyit szeretnék mondani, nagyon röviden, rövid szerettem volna lenni, de szerettem volna mégiscsak válaszolni az olaj kérdésre. Nagyon őszintén és egyenesen mondva, szerintem közvetlenül, direkt módon el kell mondanunk, a, hogy mi a véleményünk, amikor az olajkitermelésről esik szó. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az olasz barátaink már kitermelnek olajat az adriai térségben, az adriai tengeren, tengerben, úgyhogy nem tudom, hogy más, tenger, más tengereknek miért nem szabadna ezt tenniük. Én az egyik legfontosabb horvát turisztikai régióból származom, úgyhogy csak kiemelni tudom azt, hogy az idegenforgalom az emberek mindennapi kenyerét teremti meg, illetve a halászok mindennapi kenyere is a tengerből származik. Szerintem erős üzeneteket kell küldenünk, amikor az olajkitermelésről esik szó az Adriai tengerben. Szerintem az olaj, illetve az olajkitermelés önmagában nem fog sikere, nem fogja sikeressé tenni a régió gazdaságát, azonban mégiscsak azt gondolom, hogy erős üzeneteket kell küldenünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a, mindenkinek a megjegyzéseket. A titkárságunk, a szakbizottsági titkárságunk ki fogja küldeni az összes kolléga számára a meghívót, Úgyhogy találkozni fogunk, a javaslatot elő fogjuk készíteni. A következő plenárison pedig találkozunk Strasbourgban. Csics. Köszönöm, Jakov Csics úr. Várjuk a jelentést júniusban, jövő hónapban, hogy megvitathassuk. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben az eszmecserében. És most pedig áttérünk a következő napi rendi pontunkra, az Európai, Bizot, az Európai Parlament TRAN szakbizottsága saját kezdeményezésű jelentést ír a fenntartható városi mobilitásról, a REGI pedig véleménnyel járul hozzá ehhez a jelentéshez. A városi mobilitási csomagjával a bizottság szeretne egy fenntartható városi közlekedési modellt létrehozni tapasztalatcserével, legjobb gyakorlatok cseréjével, együttműködéssel, közös kutatással, innovációval szeretné a bizottság ezt elérni. De ma Walker Szell az előadó szeretné bemutatni a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményét a fenntartható városi mobilitásról. Tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kolléganék és kollégák. Ami a városi mobilitásra vonatkozik, ez egy olyan téma, amely nagyon lényeges az európai gazdasági élénkítéshez. És nagyon fontos cél a tiszta városok elérése is. A ukrán válság után most olyan keretben mozgunk, amelyben energiafüggőségünket kell csökkentenünk, másrészt pedig a regionális fejlődést és a versenyképességet kell erősítenünk, hogy autonómabb és versenyképesebb legyen Európa. a A városi mobilitás éppen ezért kulcselem. Segíthet abban, hogy csökkentsük az energiafüggőségünket, hogy tisztább városaink legyenek, és hogy innovatívabb legyen a gazdaság, amely jobb munkahelyeket teremt Európában. Ezt a véleményemben is szeretném kihangsúlyozni. Következő pontokra gondolok. A fenntartható városi mobilitás olyan elem, amely a kohéziós politikában egyre lényegesebb. Hiszen itt olyan finanszírozásról van szó, amely mennyiségi és minőségi analízisen, vizsgálaton kell, hogy alapuljon. Meg kell vizsgálni tehát a városi mobilitás helyzetét. Pillanatnyilag a strukturális és befektetési alapokat vizsgáljuk felül. Fontos, hogy az európai városok fenntartható mobilitási tervekkel rendelkezzenek. Éppen ezért a bizottság számára is nagyon fontos a fenntartható városi fejlődés. Ebben a tekintetben is megfelelő orientációt kell kidolgozni, és a bizottságnak a meglévő eszközöket jobban kell koordinálnia, alapvető iránymutatásokat kell kidolgoznia, hogy az európai keret legyen a városi mobilitás, fenntartott városi mobilitás alapja. Itt a városok állnak a középpontban a tervek kidolgozásánál és végrehajtásánál. Ezen kívül még mindenképpen el kell mondani, hogy a Juncker tervet is össze kell hangolni ezekkel a tervekkel és a prioritásokkal. Ezek a leglényegesebb pontok, és most pedig szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy megfigyelnek. Kíváncsi vagyok, hogy milyen véleményük van, milyen megjegyzéseik lesz. Várom módosítóikat, amelyek valószínűleg gazdagítják még a szöveget. Így egy nagyon fontos véleményt írhatunk szakbizottságunk nevében a közlekedési bizottság részére. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen. Átadom az árnyék előadóknak a szót, Kvel asszonynak és Smolkova asszonynak. Frau Vorsitzende, ich bin in der Tat nicht Schattenberichterstatterin, aber Frau Köszönöm szépen. Nem vagyok árnyék előadó, de Smolkova asszony nem tud ma itt lenni, és ezért megkért, hogy a frakció nevében mondjak néhány szót. Először is köszönetet kell, hogy mondjak a vélemény bemutatásáért, és Äh, ähm, a városi mobilitás abszolút fontos téma egyrészt a lakosok számára, akiknek valamilyen formában mozogniuk kell, másrészt pedig nagyon sok más fejlemény miatt is. Ön is említett néhány dolgot a gazdaság miatt, a megújuló energiák miatt, de van úgy gondolom még egy dolog, az éghajlatváltozás elleni harcért is figyelembe kell venni. A közlekedés ugyanis jelentős mértékben járul hozzá a CO2, az atmoszféra CO2 beszennyezésével, és ezért kimondottan nagy esélyek lennének a, városi mobilitáson keresztül ennek változtatására. Már ma gyakran küzdenek városok a közlekedés, közlekedési rendszerek problémájával, a lehetőleg különböző verzió van, hogy nem szabad mindig az autóknak menni, stb. Tehát a városok számára igenis kérdés, hogy, a, hogy milyen új modelleket tudnak kialakítani. Az árnyék előadó Szmolkova asszony nagyon szeretné, hogyha ezért a közlekedési megoldások tervedé, tervezésénél minden érintetet bevonnának. Tehát, ha utcát építenek, akkor a kerékpárosokat, gyalogosokat is kérdezzék meg. Ne feledkezzenek meg róluk az új rendszerben. Úgy gondolom, hogy ez valóban a fenntarthatóság szempontjából fontos. Smolkova asszony üdvözli az Európai Platform létrehozását és a bizottság a bizottság javaslata szerint, és szeretné azt is, hogyha a múlthoz hasonlóan a strukturális alapokat itt is fel lehetne használni ahhoz, hogy az új intelligens közlekedési rendszerek fejlesztéséhez hozzájáruljon. Az árnyék előadó nagyon fontosnak tartja, hogy meg kell állapítsuk, hogy vannak már okos városok intelligens közlekedési rendszerekkel. A meglévő fenntartató közlekedési megoldások tapasztalatainak a megismerése is nagyon fontos lenne a jövő orientált infrastruktúra megszervezéséhez a városokban. Az előadónő, az árnyék előadót természetesen szívesen támogatja az előadót a munka során. Köszönöm. Köszönöm én is. A következő árnyék előadó van a talán? Nincs itt. Poreba úr. Ő sincs itt. I, Juant úr. Jakov Csicsúr szeretne szót kérni? Igen, köszönöm szépen. A az ALDE csoport nevében nagyon röviden szeretnék néhány dolgot én is elmondani. Egyetértek azokkal a hozzászólókkal, akik eddig szót kaptak, és én se szeretnék sok részlettel mm, időt húzni. De azt el szeretném mondani, hogy a városon belüli mobilitás kapcsán határozottan szükség lenne azt, hogy a tiszta járművek és a tiszta üzemanyag kérdését felvessük a közszférának, az állami szektornak tulajdonképpen élen kellene járni az energia hatékony felhasználásában. Van még egy kérdés, amire összpontosítani szeretnék, és ami eddig még nem hangzott el, pedig fontosnak tartanám, hogy része legyen a dokumentumnak. Konkrét, fontos kérdésről van szó, pedig a városok közötti mobilitásról. A városok, amelyek határmenti területeken fekszenek, tulajdonképpen egy városként működnek, bár határ választja el őket. Novagorica esete egyértelmű, az egyik fele Szlovéniában, a másik fele Olaszországban van a városnak. Államhatár választja ketté. Több száz ilyen város van Európában, és szerintem fel kell vetni a jelentésben ezt is. Nagyon jónak tartanám, hogyha a határon átnyúló mobilitást is támogatnánk, legalább említsük meg a jelentésben. Köszönöm. Zsuló úr. Nagyon köszönöm, asszonyon. Asszonyom, először is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek, és a város tervezéshez szeretnék hozzászólni. Egy középnagyságú városból származom, és szerintem fontos kiemelni, hogy a városi mobilitás tekintetében mindig gondolnunk kell arra a sokszínűségre, amelyet a amelyet a városok jelentenek. Én egy 15 ezer fős városnak vagyok a polgármestere, és egy ilyen városnak nem ugyanaz a, nem ugyanazok a jelentőségei, mint mondjuk Párizsnak vagy egy másik nagyvárosnak. Az Európai Bizottság persze a hozzáadott értékekre gondol nagyvárosok, nagy metropolok nál, de soha nem szabad szerintem elfelejtenünk azt, hogy az Európai Unión belül vannak 10-20-30 ezer lakosú városok, amelyek együtt ö, kialakíthatnak ö, ö, olyan hálózatokat, amelyek ö, a városi mobilitást ö, tűlik, tűzik ki célul, és ö, amelyekkel a városi mobilitást lehet ö, fejleszteni. Szerintem arra is ki kell térnünk, hogy a városi mobilitáson mit is értünk. A buszt, a, a, a, a buszt, vagy esetleg a vasúti közlekedést, a strádák összekötését, ez, ezt pontosítanunk kell. A város tervezés nem merül ki a nagyvárosokban, hanem a közép-nagyságú városokat is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Thank you, thank you, madame. Nagyon köszönöm, Demetó asszony. Nem? De rendben. Ez a vélemény egy olyan ö, témát boncolgat, amely szerintem mindannyiunk számára fontos, vagyis a fenntartható mobilitás. Szerintem a különböző kohéziós alapoknak olyan olyan programokat kell támogatniuk, amelyek fenntartható mobilitást tűznek ki célul. Olyan közlekedési célokat kell szolgálni, amelyek tiszta közlekedést támogatnak, és a mobilitást te- nagy területi gondolatban boncolgatják. Itt gondolok a, a, a megújuló, energiás, ener, megújuló energiaforrásokra, a tiszta energiaforrásokra. A bizottság a strukturális és beruházási alapok megvalósulásáról szóló dokumentumában, főleg a mennyiségre koncentrál, úgyhogy ott van a kockázat, hogy a fenntarthatóság mantrája alatt kevéssé átlátható cselekvések rejlenek meg, amelyek nem igazán támogatják a zöld mobilitást, hanem igazából bizniszről, üzletről van szó, és így mm, különböző bűnszervezetek is kapcsolódhatnak ebbe a finanszírozásba. Itt a gyors vonatra gondolok, illetve az expóra az úgynevezett teritoriális folytonosság a perifériákat is magába vonja. Ahol csak lehet, ott csökkenteni kell a nagy periurbánus területek beépítését. Nem szabad a történelmi központokat károsítanunk Európán belül. Thank you. Now I see that Mr. Poreba... Látom, hogy Poreba úr időközben megérkezett, ön az egyik árnyék jelentéstevő. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm elnök asszony elnézést a késésért. A, egy másik bizottsági ülésen ö, voltam. Hadd fejezzem ki a véleményemet ezen jelentéssel kapcsolatban az anyanyelvemen. Alapvetően szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek. Véleményem szerint számos témára kitért a jelentése kapcsán, méghozzá átfogó módon átfogó és érthető módon. Mobili- városi mobilitásról beszélünk, a városi mobilitás növeléséről már egy jó ideje, de a polgárok a negatív hatásokat érzik, ami a, mm, ami a másik szakbizottságot illeti, vagyis a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottságot. Itt is kitértünk a több szintű megközelítésre. Változások vannak az életmódon belül, ezt pedig vissza kell tükröznie a közlekedési modellnek, közlekedési rendszernek is amikor a városi közlekedésről beszélünk, akkor gyakran arra gondolunk, hogy csökkentsük a magánutaknak a szükségességét, és a közösségi közlekedés felé ösztönözzük az embereket. Ehhez pedig a, a közösségi közlekedést kell fejleszteni, illetve vannak alternatívák is. A városi közlekedésben több alternatíva is megjelenik, ezeket az alternatívákat pedig az egyes emberek kezébe kell adni. Minden városnak megvannak a saját gondolatai, ötletei a közlekedésről. Azonban az Európai Unió támogathatja a városokat, és megoldásokat javasolhat számukra. Az európai alapok, a strukturális alapok, illetve egyéb alapok hozzá kell, hogy járuljanak a fenntartható városi mobilitás megvalósítására innovatív módokon. Olyan módosításokat várok, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Hetman. Köszönöm szépen, Hetman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani. Nagyon jó anyagról van szó. Nagyon sok eh, kihívásokkal foglalkozik, nagyon sok kihívással foglalkozik, amiről itt beszélünk, és egyéb szakbizottságban is. Most itt elég sokat említhetnék, nagyon sok érdekes dolgot mondhatnék, azonban van egy dolog, amely különleges figyelmet érdemel. Ez pedig a következő. A képviselő is beszél arról, hogy a fiatalságnak nagyon fontos szerepe van ebben a tekintetben. Tehát nagyon fontos az, hogy a mobilitást növeljük a városban, és pedig fenntartható módon. Szeretnék visszatérni arra, amit az előttem felszólók már mondtak, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a fenntartható városi mobilitás hozzájárulhat a közutak nagyobb biztonságához is. Ez pedig véleményem szerint nagyon fontos. És a városi térségek sokkal vonzóbbak lehetnek ezáltal. Tehát nagyon fontos, hogy hatékony egyensúly legyen. Nagyon sokat beszélünk Európáról, az Európai Unióról. És a közlekedés pedig az egyik legfontosabb dolog, amely összeköti az európaikat, összeköti a családokat. Azt is szeretném még kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a közlekedési szolgáltatások megengedhető árára. Nagyon fontos például itt a fogyatékossággal élők helyzetét kiemelni, és ebben a tekintetben pedig mindenképpen módosítókat kell még tenni. Tehát van Nisztároly úr a következő. Köszönöm szépen. Nagyon jól viszont látom eh, gondolataimat ebben a véleményben. De természetesen a Juncker terv szerint ez egy tipikus európai kezdeményezés. Ha egy személyes megjegyzést megengednek, egy picit hiányzik nekem a kerékpár. Nagyon jó a tömegközlekedés, a busz, hagyják otthon az autót, de aki a mobilitás helyett az inaktivitást választja, az szerintem nem olyan jó, azért egy külön bekezdésben, ha lehet, be kellene a kerékpárokat is venni, ezt én módosítóként benyújtom, lehet, hogy ez egy tipikusan holland hozzászólás lesz, de hát több ezer kerékpár van, több ezer kerékpár van nálunk minden vasútállomáson, és a kerékpárról átszállnak a vonatra. Nem kell e- ehhez egyáltalán fosszilis energia. Úgyhogy szerintem a bizottság véleményét a parlament ezzel megerősítheti. Köszönöm szépen. Ez elfogadható. Én nekem legalábbis teljesen. Akár itt a parlamentben is megpróbálhatjuk ezt. Van Milkenburg úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és tulajdonképpen egyetértek Fannisterroy úrnak, mert amit a Transzak Bizottságban az előadó már mondott, azt mondta, hogy tulajdonképpen egy kiváló munkadokumentum. Talán valóban a kerékpár és a kerékpár politika, mint fenntartható közlekedési eszköz valóban helyet kellene, hogy kapja. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett ezzel együtt a, az előadó, és Örülök annak, hogy a fenntartható mobilitás érdekeit és célkitűzéseit hangsúlyozta. Fontosnak tartom, a, hogy a városok lehetőséget kapjanak arra, hogy a városi mobilitás kapcsán partnerként meghatározhassák, hogy a fenntartható formában hogyan tudnak a mobilitási kérdés megoldásához hozzájárulni akár az, az európai strukturális alapokon keresztül is. Úgyhogy ez szerintem eh, nagyon jó lenne. Még a szubszidiaritást is, hogyha végig gondoljuk, akkor is igenis a városokat eh, figyelembe kell venni, be kell vonni őket a városi mobilitás kérdésébe. A szubszidiaritással kapcsolatban a nyolcas bekezdésben ugye azt olvasom, hogy a bizottság felszólít eh, mindenkit arra, hogy az, a városi területek hozzá elérhetőségét mindenki számára biztosítsa. Azt szeretném az előadótól hallani, hogy pontosan mit ért ezen. Mm, a városoknál milyen jellegű lavaslatokra gondol. Ez pont a városok feladata, nem pedig európai feladat lenne. Úgyhogy jó lenne, hogyha az előadó ezzel kapcsolatban további információt mondanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök az... považuji za velmi kvalitní. Köszönöm szépen a véleményt. Nagyon eh, minőségi anyagról van szó. Smolková asszonyhoz hasonlóan egyetértenék azzal, hogy jó lenne Erik Weinmendet is bevonni az európai platformba és az európai szakértői csoportba, amely felelős a mobilitásért. Tehát a regionális és helyi hatóságok képviselőit is meg lehetne hívni. Hiszen ők képviselik a régiókat, ők képviselik a városokat, és pedig különféle méretű városokat. Ez pedig olyan garanciát jelentene, hogy az ilyen platform ténylegesen használható eredményeket termel. Olyanokat, amelyek a városok szükségleteiből indulnak ki, és azokra reagálnak. Ugyanez vonatkozna a különféle érdekcsoportokra is, mint például a kerékpáros, kerékpárosok szavát is meg lehetne hallani, és a jelentésben számos paradoxont. Több gyalogos szeretnénk, több kerékpáros szeretnénk a városokba, de egyidejűleg pedig ez azt is jelenti, hogy több baleset van, több, többen sérülnek meg. De hát szerintem tanulmányozni kell például a balesetek okait is. És hogy megnézzük, hogy az ilyen balesetek okait hogyan lehetne csökkenteni. Tehát például a kerékpárosokat eh, érintő baleseteket, ahogy Nisztelrooy úr mondta. Pillanatnyilag úgy gondolom, hogy a megoldásainknak eh, limitjei vannak, és eh, szerintem sokkal innovatívabbnak kell lenni. A második megjegyzésem, az a probléma, hogy a városok tranzit lehetőségei korlátozottak. Számos probléma van, mint a környezetszennyezés. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet elkerülni a városokat, hogy a városokon ne menjen át túl sok forgalom. Tehát meg kell nézni a kerülő utak lehetőségét elképzelhető, hogy a városokat fel lehetne szólítani, hogy többet fektessenek be ilyen infrastruktúrába. És a bizottságot is fel kellene szólítanunk, hiszen ezek az infrastruktúrális projektek nagyon költségesek. És itt a hetes pontra utalnék. A hetes és a nyolcas pontra utalnék a véleménytervezetből. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Valkarsztel úré a szó, hogy eh, megválaszolja a kérdéseket, vagy pedig eh, kommentálja a megjegyzéseket. E, elnézést kérek. Az Európai Bizottság képviselőjét nem látom, de látom tehát akkor Mans Lindbergnek adnám át a szót a MOVE főigazgatóság részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy a parlament regi szakbizottsága abba az irányba halad, mint az Európai Bizottság. Szeretném megköszönni az előadónak, az árnyék előadóknak a kiváló munkát. Tehát itt biztosak lehetünk abban, hogy az összes javaslat releváns. Ahogy már előttem is aláhúzták, amikor a kohéziós politikáról van szó, a bizottság 2013-ban mutatta be a fenntartható városi mobilitásról szóló elképzeléseit helyi és regionális szintre vonatkozó közlekedés tekintetében. A kohéziós politikát arra kell használni, hogy konkrét tettekbe tevődjön át a stratégia. A fenntartott városi közlekedésbe történő beruházásokat támogatják. És a kohéziós politika is támogatja azt, hogy fenntartató városi mobilitási tervek kerüljenek kidolgozásra. Számos országban terveztek már fenntartható stratégiát, léteznek fenntartható városi közlekedési mobilitási tervek. De ez a platform a meglévő projektek koordinációját szolgálja. A platform pedig a városi mobilitásra foglalkozó honlapról beszerezhető, amely nyilvános. Köszönöm szépen, köszönöm, és most pedig Val Korszel úr az előadó kap szót. Mm, Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. A végén kezdeném a dolgot, gyakorlatilag a végén, és referálnék arra a kérdésre, amely pont arra vonatkozott, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet is játszott, játszik. Így van a bizottságnak, bizottság feladata az iránymutatások kialakítása. Természetesen nem rejthetjük el azt, hogy a régiók, sőt a városok felelősek ezen mobilitási terveknek a megvalósításáért. Az Európai Unió csak az általános iránymutatásokat dolgozza ki. Én nem vagyok holland, de mégiscsak teljesen egyetértek az ön hozzáállásával. Olyan hozzáállás ez, amely valóban stabil. Szerintem amikor azt mondta, hogy fejleszteni kell a kerékpáros közlekedést, akkor igaza volt, úgyhogy az ön hozzászólása igen nagy értékkel bír, illetve bírt, valamint a többi hozzászólás is igen nagy értéket jelent. Ezekben a megjegyzésekben természetesen hát nincs meg az nincs meg a lehetőségünk arra, hogy mindennel foglalkozzunk. Mégiscsak megismételném, hogy önök mindannyian rendkívül érdekes hozzászólásokkal gazdagították a vitát. Ezekre, ezek a megjegyzések gazdagítják majd a dokumentumunkat. Azt a dokumentumot, amely fényt derít bizonyos elemekre. A zöld gazdaság, szoktuk mondani, a zöld gazdaság jó dolog, a fenntarthatóság, a környezet tiszteletben tartása, ezek nem olyan terminusok, amelyek ne, ne lennének összeegyezhetetőek a növekedéssel, sőt, ellenkezőleg a gazdaság fejlesztése magában foglal egy olyan pillért, amely a környezetvédelem, a környezet tiszteletben tartásából indul ki, vagyis ez a két dolog függ egymástól. A közúti biztonság vetülete és szintén előkerült ebben az eszmecserében. A mobilitás, a fenntartható mobilitás talán kicsit messze van ettől, azonban az önök által tett megjegyzésekért szeretnék hálás köszönetet mondani. Szerintem mindez majd gazdagítja a dokumentumunkat. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Ennek a, az eszmecserének a végén javasolnék egy határidőt a módosításokra. Ez május 13-a lenne, május 13-a dél. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a vitát. Ezen ponton a mai napirend végére értünk, és most a koordinátorok zárt ülése következik, úgyhogy kérem, hogy csak a koordinátorok maradjanak a teremben.